Okay, dear colleagues, uh, let's start our... Kedves kollégák, kezdjük meg az ülést. After the hearing we had together... Az INTA meetinget, miután közös meghallgatást tartottunk az IMCO szakbizottsággal. Először is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Azért, mert részt vettek ezen a meghallgatáson. nagy örömömre szolgált számos INTA taggal találkozni az ülésen, és egészen kevés IMKO tag volt jelen ezen a meghallgatáson. Hát ez az elnök szemére valóban örvendetes, ugyan sokan voltak ott közülünk jelen. Kettes napi rendi pont. Anything. Nem kértek változtatást a napirendben, ezzel elfogadjuk a napirendet. A hármas napirendi pont az a március 14 eh, 15-i jegyzőkönyv elfogadása. Ezt eh, a szokásos módon kezeljük, tehát ha nincs ellenvetés, akkor el fogjuk fogadni azt, illetve elfogadottnak minősítjük. A négyes pont eh, az elnök közleményei, és most megint csak emlékeztetném önöket arra, hogy az interneten kimegy ez az ülés webstreaming formájában és bizonyára sokan nézik Lisszabontól Tallinnig, Rigától Londonig, Amsterdamig az ülésünket nagy érdeklődéssel, és bizonyára nagyon érdekli őket, hogy önök mit csinálnak és mit mondanak. One short remark on the TTIP negotiation. I made it during the hearing. A TTIP tárgyalásokról egy rövid megjegyzés. Április 25-én lesz a következő tárgyalási forduló New Yorkban. És Obama elnök pedig nagy valószínűséggel ellátogat Hannoverbe, ahol találkozik megint csak EU-s képviselőkkel is, és igazán megpróbáljuk egy kicsit meggyorsítani az eseményeket. Nos, ötös napirendi pont a folyamatban lévő háromoldalú tárgyalások állása. Van a konfliktusos ásványokkal kapcsolatban egy háromoldalú, itt most semmi újdonság nincs, azonban a külső kereskedelmi statisztikák trialógusról vannak új információk. Másfél évvel ezelőtt volt egy megállapodás a tanácssal, de a tanács nem volt hajlandó végül is azt a kompromisszumot elfogadni, leginkább a végrehajtó és delegált aktusok vonatkozásában voltak viták, különös tekintettel és akkor a, a, arról is volt még vita, hogy kik legyenek a szakértői eh, csoportban, a parlament által delegálva, illetve a tanács által delegálva. Tehát ez így az egész így folyamatban volt. E, igazándiból nem fogadták el, el se utasították a tanácsban, tehát úgy lebegett a levegőben ez az egész. És aztán az intézményközi megállapodás után, amelyet néhány héttel ezelőtt eh, zártunk le, mi A, az intézményközi megállapodás egyes elemeit átvittük a rendeletbe, és e, így e, talán megoldódtak a problémák, és ezért holnap tudunk szavazni. Ilyen a hatos napi rendi pont. Ez e, egy felkészülés az MFF felülvizsgálata, és azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb szakértőnk, Reimer Bőge, akinek meg is adom a szót. Ja, dank. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Az illetékes szakbizottság, a költségvetési szakbizottság Izabel Tomá és Jan Olbricht a társjelentést a VN-nek az anyagnak ott. Ma rövidre foghatom beszámolómat. Noha az, ami előttünk áll, el, a több éves pénzügyi keret felülvizsgálata tekintetében. Ez egy igencsak nehéz gyakorlat lesz. Tisztában kell, hogy legyünk azzal, hogy a bizottság a tanács irányában világosan ki kell jelentenünk, hogyha nem sikerül az európai költségvetési politikában egyes súlypontokat illetően konzekvens módon felülvizsgálni a 2014-2020-as többéves pénzügyi keretet, akkor az éves költségvetési eljárásokban olyan gyakorlat alakul ki, amit eddig nem tapasztalhattunk meg kemény csaták, ugyanakkor képtelenség a költségvetési reakció tekintetében a jelenlegi vagy az aktuális kihívásokra. Az elmúlt hónapokban a menekültválság okán átcsoportosításokat tapasztaltunk a költségvetésben. Én ilyes valamit 26 éves parlamenti munkám során nem láttam. Itt van például az a 9,2 milliárd eurós összeg, amit gyorsított eljárásban kellett átcsoportosítani ezen ügyek kapcsán. A nehéz tárgyalások végeztével, a tanácselnökséggel szinte az egész ügy kudarcot vallott, különféle manipulációkat illetően, nem létező eredmények bemutatását illetően a közvélemény előtt. Végül mégiscsak sikerült nagyobb rugalmasságot létrehozni a költségvetési eljáráson belül, és kihasználni a márzsokat, illetve a kötelezettségvárosok kifizetések plafonját illetően sikerült ezeket megmentenünk. Itt ugye a 960 meg 908 millió euróra utalok. Igen, csak késedelemben voltunk, a több éves programok jogalapját illetően egy időbeli csúszás alakult ki, és így módon megint olyan helyzetbe jutnánk, ami már ismerős a korábbi évekből, hogy valamikor a kötelezettségvárások elavultá válnak, és ezért ezeket törölni kell. Ami érdekes, és ami az itteni munkánkat is érinti, hogy ez a probléma nem csupán a strukturális politikában tapasztalható, hanem nyilvánvalóan az elmúlt években mindig felépett az a probléma, hogy a külpolitikai eszközöket illetően nem sikerült azt, amit terbe vetünk, teljes mértékben megvalósítani, és ez ahhoz kapcsolódik nagy részt, hogy a fogadó országokban, a kedvezményezett országokban, vagy a partnerséget élvező országokban, vagy a fenntartható stabilizálódást célzó intézkedéseink célpont, célpont országaiban sokszor nagyon bonyolult a végrehajtása azon dolgoknak, amiket mi költségvetési szinten eltervezünk. Ezért legyünk tudatában, hogy a jelenlegi kihívások láttán, és különösen a 3-as, 4-es fejezetben kialakult helyzet okán dönt, nagyon jelentős döntéseket kell hoznunk, és nem csupán a létszámhelyeket, illetően az Europol, a Frontex kapcsán, ahol már múlt nyáron is, a válság közepén a tanács megtagadta, hogy komolyan elgondolkozzék ezen a problémán. És nagyon sok dolog túl későn került megvalósításra emiatt. A kulcs feladat az kell, hogy legyen sok más kérdés mellett, hogy hogyan tudjuk elérni a szomszédságunkban kialakult helyzetben, közel-keleten és Afrikában, hogyan tudunk hozzájárulni a fenntartható stabilizálódáshoz, hogy ne legyünk kudarcot valott országok által körülvéve Európaként. A kereskedelmi politikát hogyan lehet integrálni ebbe a megközelítésbe, ez egy döntő szerepet játszik. Itt van például a, javas, a véleményben az a javaslat, hogy volt egy ilyen kétségbeesett kísérlet a bizottság részéről, hogy nagy kreativitással eljárni, már amennyire ezt a költségvetési játékszabályok lehetővé teszik. Például a Valetta csúcsra tekintettel jött itt ez az 1,5 milliárd eurós javaslat, amit Észak-Afrikára fordítanánk a létező költségvetési sorokból, fejlesztési eszközből és európai fejlesztési alapból kerülnének ki ezek a források. Költségvetési szakpolitikusként mindig amellett vagyok, hogy először nézzük meg, hogy vannak-e elcsoportosítási lehetőségek, vannak-e fontosabb prioritások, és aztán a szomszédságpolitikából 500 milliót vettünk ki átcsoportosítás révén, abban a reményben, hogy a tagállamok szintén 1,5 milliárdot nemzeti ho- milliárdhoz hozzájárulnak majd a nemzeti hozzájárulások révén ezen összeg mellett. Hogy egy ilyen eszközt létrehozzunk, ez a költségvetési rendelet értelmében engedélyezett, ugyanakkor az a tapasztalat, hogy a tagállamok legjobb tudásom szerint mostanáig még 100 milliónyi alapot sem szolgáltattak ehhez a célkitűzéshez, tehát itt az a remény, hogy majd itt plusz források érkeznek, hogy ezt kormányközi módon lehet megoldani, és hogy így megoldódnak a pénzügyi problémák ebben a kategóriában. Hát ez a remény, ez sajnos úgy látszik, hogy nem teljesült be egyes talán 3 millió euróval járulnak hozzá, és ezek a steering boardban ülnek, ezek az országok. Nos, az ilyenfajta megoldás csak akkor tudjuk engedélyezni, mert gyorsan kell cselekedni, tehát a szükség kényszerített minket erre, de az ilyenfajta projektek további erősítése nem vezethet ahhoz, hogy a költségvetésből kiszervezünk erőforrásokat. Ez szintén a felülvizsgált egyik témája. Akarunk egy komoly felülvizsgálatot a megfelelő tartalmi és költségvetési következményekkel, vagy továbbra is csak az ilyenfajta félmegoldások mellett vagyunk. Azt hiszem, hogy ez utóbbi döntés hosszú távon károsítaná a parlamentarizmust az, hogy a menedzserek könnyebben tudják az ilyen forrásokat kezelni, mint a költségvetésű forrásokat a költségvetésen belül, hát szerintem akkor erre az lenne igazából az érv, hogy a költségvetési rendeletet kell megváltoztatni. Ez tehát egy nagyon bonyolult feladatkör, és nagyon óvatosan kell eljárnunk mindezzel kapcsolatosan. Aztán az a kérdés, hogy hogyan lehet nagyobb rugalmassággal válaszolni az új kihívásokra, az szintén fontos. Itt egyrésztről pénzügyi eszközökre van szükség megfelelő mennyiségben, és a kereskedelem politikai agendát is ezzel kell kistafírozni. Így módon hozzájárulunk a stabilitáshoz, növekedéshez, foglalkoztatáshoz nálunk és partnereinknél úgy szintén. Aztán Schuster úr itt az értékelés is fontos a meglévő eszközök tekintetében. A bizottságtól többet kell várnunk a e tekintetben, és a szövegemben ezt egy kicsit még ki akarom igazítani, hogy az értékelés témáját a fennálló eszközök tekintetében megfelelően részletesen kezeljük. Ez természetesen nem a bizottsági szolgálatokat károsítja, hanem itt némileg a hiányzó akaratot kell egy kicsit megvizsgálnunk. Aztán a migránsválság kapcsán, illetve a fennálló kihívások okán meg kell néznünk, hogy hogyan lehet az okokat megfelelően kezelni, és a kereskedelem politikai megállapodások itt nagyon erőteljes súlyal szerepelnek. Aztán itt fontos a KKV-k internacionalizációja, ez állandó téma itt a szakbizottságunkban. Aztán itt utalok az Európai Garancia Alapra, a kül felépésekkel való összefüggésben, hogy a kockázatot hatékonyan csökkenteni lehessen, és itt megemlítem a makrofinanszírozási támogatást is. Az ötödik fejezetben forrásokat kell rendelkezésre bocsájtani. A kereskedelmi megállapodások felülvizsgálta végrehajtása céljából meg kell nézni a kereskedelmi megállapodások javításának lehetőségeit. Sajnálatos módon nincsen olyan eszközünk, hogy a parlament maga ugye Lisszabon előtt a költségvetési fenntartásokkal tudott volna élni, a biztosok utazási költségeit állítottuk rezervbe, és ők nagyon dühösek voltak emiatt akkoriban, de aztán végül is mégis engedtek annak, amit mi költségvetési hatóságként követeltünk. Jó lenne, ha ilyen eszközökhöz nyúlhatnánk akkor, amikor ilyenfajta kérdésekről kell megállapodnunk, hogy valóban komolyan tudjunk foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, komolyabban, mint korábban. Nos, elnök úr, ezek a megjegyzéseim a költségvetés felülvizsgálatával kapcsolatos tárgyalásokat, illetően ezek bizonyosan rendkívül nehezek lesznek majd, de egyes súlypontokat illetően érvényesítenünk kell akaratunkat, mert különben a költségvetési politika is, amit ettől várunk, a következő években bizonyosan kudarcra lesz ítélve. Köszönöm. Köszönöm ezt a részletes beszámolót. Most az árnyék jelentéstevőknek adok szót. Imám. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek ezért a tervezetért, amit bemutatott. Számíthat a szocialista frakció támogatására. Bemutatunk majd módosítókat, hogy további hozzájárulást adjunk ez az anyaghoz. Biztos vagyok benne, hogy egyetértésre tudunk jutni. Az egyik, egy általános megjegyzésem, az MFF éves pénzügyi keret kapcsán. Fontos a saját források reformján tovább dolgoznunk, hogy valóban legyenek megfelelő forrásaink a kiadási igények fedezésére. És természetesen segítenünk kell a kifizetési problémák megoldásában is amelyek egyáltalán nem enyhülnek, sőt erősödnek. Ezen kívül növelni kell a parlament demokratikus ellenőrzését az EU összes forrásai fölött. Ahogyan a vélemény szerzője helyesen megemlítette, egyes források kívül vannak a költségvetésen, például a menekültügyi mechanizmus, ugyanakkor a parlament demokratikus ellenőrzése azt jelenti, hogy mindent ellenőrizni tudunk a költségvetésen belül és azon kívül egyaránt ami pedig a mi hatáskörünket illeti, a hatékonyságot a források tekintetében egy hatás tanulmány keretében kell megvizsgálnunk, ex ante és ex post módon, ellenőriznünk kell, nagy figyelemmel kell nyomon követnünk mindazt, ami a megállapodásokban szerepel, és közé kell tenni az információkat az új szerződések által kínált lehetőségekről, hogy az új kedvezményezettek valóban ki tudják aknázni ezeket az esélyeket. A hatástanulmányt illetően az esetleges intézkedésekről, hogy segíteni tudjuk azokat a harmadik országokat, amelyek vészhelyzetekkel küzdenek. Nos, ez alapvető jelentőségű. Meg kell néznünk, hogy milyen következmények állnak fenn európai szinten ilyen helyzetekben. Ezen kívül a globalizációs alkalmazkodási alapot is meg kell reformálnunk, több forrással kell ellátnunk ezt az alapot. Hozzáférhetőbbé kell tennünk azon vállalatok számára, amelyeket sújt a válság most egy küszöbértéket határoztak meg, amely túlságosan magas. Szerintem itt egy nagyobb egyetértésen alapuló dokumentumra kell jutnunk. Thank you very Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek, hogy megosztotta velünk gondolatait, amelyben, amelyekkel jó részben egyetértek. Komoly, problémás, nagy kívás jelentő helyzetben vagyunk, az saját források, a ö, költségvetése hitelesség hiányában szenved, ez a fő probléma. Több kérdést lehet feltenni a költségvetés egészéről, egyes EU kiadásokról, támogatásokat teszünk, ahelyett, hogy 21. századbeli beruházásokat eszközölnénk, amelyek előre visznek bennünket. Ez azonban túl széles merítés lenne az Intasza Bizottság számára. Kulcsfontosság ugye a kereskedelmet a széles eszközrendszer részeként tekintsük, az EU külső cselekvései körében, és itt a hitelesség hiányára tett meglátásokkal egyetértek a költségvetés kreatív felhasználását, illetően amelyek a formális elvek alásását jelentek. A kisebbségek, az emberi jogok védelme, azok az elvek, amelyeket jutalmazunk több hitellel, több kereskedelmi hozzáféréssel, szilárd a partneri státusszal és ezeket figyelembe kell vegyük most a több éves pénzügyi keret tervezésekor is, azokat az elveket, amelyek alapján meg kell határozzuk a külpolitikájunkat, és ebben a kereskedelem csak egy az eszközök sorában. A kereskedelem politika és a kereskedelem egyre inkább része a, a változó várakozásoknak is meg kell vizsgáljuk, hogyan tudjuk ezeket az igényeket kielégíteni. Egyrészt látni kell, hogy ez a kihívás, hogy a gazdasági növekedést ösztönöznünk kell az állampolgárok érdekében, kulcsfontosságú cél marad, olyan cél, amely a gazdasági diplomáciai elemei tekintetében is fontossággal bír, és forrásokat kell találni hozzá. Létfontosságú az is, hogy kritikusan vizsgáljuk, hogy vajon megvan-e a forrás ahhoz, hogy a kereskedelemre vonatkozó ígéreteink kielégítsük. Sokszor beszélünk az átláthatóság fontosságáról, ezt üdvözlöm, ám azt is látni kell, hogy az emberek nem csak azt várják, hogy információt kapjanak, szó szerint, etessék őket információval, úgymond, hanem meg is akarják, azt is akarják, hogy, meg, hogy hallassák a hangjukat. Jogos igény ez, ám olyan, amelyhez az Európai Bizottság struktúrái jelenleg még nem állnak készen a technikai kereskedelmi szakértők nem feltétlenül azok a szakértők, akik ezeket az igényeket ki tudják elégíteni az állampolgárok szempontjából. Ezért üdvözlöm azt a megközelítést, hogy rugalmasabbak legyünk, a forrás kiosztást pedig a 21. századbeli modern kereskedelmi politikához illeszkedjen, amely értékekre alapoz, különféle stakeholderek igényeit kielégítve, elsősorban ezek között az állampolgárainkét. Köszönöm a GUA nevében, mint mindig, most is Helmut Scholz a szóvívő. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentéstevő alapvető a javaslatait és gondolatait. Egyetértek vele is, és több kollégával is, hogy végig kell gondoljunk, hol is állunk voltak éppen a költségvetés tervezésével, hogyan lehet tovább menni. Ez ami konkrétabb ágazatunkat, a kereskedelmi politikát is illeti, de általában is érvényes gondolat. Ha a jelentéstevő a négyes pontban utal a négyes szímsor csökkentéseire, meg kell nézni azt, hogy az a terület, amiért konkrétan felelősek vagyunk, a makrofinanszírozási támogatások egyedében kikerültek Szeretnénk hozzájárulni a társadalmi gazdasági fejlődéshez azokat az országokban, amelyeket támogatás érdemesnek tartunk. Meg kell nézni, hova szórjuk el, hova tesszük a legtöbb pénzt, akár gyorsított eljárásban, megvizsgálva azt, hogy mik a feltételek, kielégülnek-e ezek, és valóban hozzájárulunk-e ahhoz, hogy lehetővé tegyük a fenntartó fejlődést ezekben a társadalmakban. Ez olyan pont, amelyet erőteljesebben érvényesen kell, vizsgálódni kell itt, nem lehet csak úgy jóvá hagyni ezeket a kiadásokat. És a kereskedelem politika tekintetében vámbevételekkel is számoltunk, holott ilyenek nincsenek. Ez volt a krédunk annak idején. Meg kell vizsgálni, honnan jönnek a pénzek, amelyek az Európai Unió számára szükségesek ahhoz, hogy bizonyos projekteket támogasson az állampolgárok érdekében is. Ezt a diszkrepanciát kell világosá tenni, hogy szétválik a bevételi kiadási oldal teljes mértékben, és feltétlenül a fő költségvetésre felelős fő előadókat támogatni ezen beli törekvésükben, és köszönöm az együttműködést ez irányban velük. Köszönöm, Ská Keller. Thanks, and also thanks to the rapporteur. Um... Köszönöm a raportőrnek. Egyetértek abban, hogy a kereskedelmnek a külpolitikánkban szerepet kell játszani, és a céljaink megvalósulása az nem csak arról szól, hogy a pénzeket költjük el, hanem vannak olyan szakpolitikák, amelyekért ez a közösség felelősséget vállal, többek között külpolitikai céljaink is vannak. Nos, és hát aztán ott van az a kérdés, hogy hogyan értékeljük mindezt, illetve a folyamatos értékelés az valóban mondjuk hozzájárulhat akár más területeken is a tevékenységünkhöz, illetve azokhoz a döntésekhez, hogy mire mennyit költünk. Ami a szükségalapokat, az emergency fundokat illeti, ott egyetértek azzal, ami itt elhangzott. Rugalmasságra van szükség, azonban a rugalmasságot, hogy hogyan biztosítjuk, az megint egy fontos részletkérdés. Biztos ezzel kapcsolatban fogunk még benyújtani módosítókat. Köszönöm. Köszönöm. Nincs további szólásra jelentkező. A bizottság képviselőjének adok szót. Well, that. Good. Thank you, Chair. Köszönöm. Először is uh, szeretném megköszönni a raportőrnek és a különböző képviselőknek, hogy uh, elmondták, amit gondolnak, illetve azt, hogy uh, támogatják a szakpolitikánkat, elsősorban költségvetési eszközökkel. A felülvizsgálat lehetőséget biztosít számunkra arra, hogy a növekedés, munkahelyteremtés, versenyképesség irányába mozdítsuk el a költségvetést, és aztán vannak olyan új kihívások, amelyekre itt szintén történtek utalások, majd megnézzük, hogy milyen költségvetési mozgástér van, és azt is értékelni fogjuk, hogy a jelenleg jelenlegi több éves keret, az MFF rugalmassága meddig terjed valójában, illetve milyen további módosítások lehetségesek. Most akkor áttérnék néhány konkrétabb felvetésükre. Szó volt a különböző kezdeményezések folyamat, folyamatos értékeléséről, és különben, különösen a KKV-k nemzetközi kilépésének segítéséről. E, egyetértünk azzal, hogy az ide erre szánt pénzek hozzáadott értékét, illetve értelmét folyamatosan e, értékelni kell e, és valóban azt most elmondhatom önöknek, hogy technikai találkozók a bizottságon belül zajlanak hogy eh, milyen pénzek eh, mehetnek erre a eh, területre, illetve hogy azok jelentenek-e hozzáadott értéket. Kevés pénz áll rendelkezésre, de folyamatosan elemezzük, hogy hogyan bírunk megbirkózni a kihívásokkal, illetve hogy hogyan tudunk az új kihívásokra reagálni a félidős felülvizsgálattal. Köszönjük. Rövid válasz volt, de most megadom a jelentős tevőnek a szót azért. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudomásul vettem a bizottság álláspontját. És azért szeretném kifejezni azt az elvárásomat és reményemet, hogy a bizottság e nehéz tárgyalások során a parlament oldalán fog állni és nem ö, enged túl korán, hiszen jól tudjuk mindannyian, hogy azok az eszközök, amelyeket a parlament olyan keményen harcolt, és amelyek végül is csak akkor kerültek bevezetésre, miután a három elnök találkozott, hogy utólatlágos adásokat folytnak, teljes mértékben kiürültek mára, nem állnak már rendelkezésre ezek a megállapodások. Tehát a, a, a rugalmasságok felhasználás és az átalakítás drámai eredményei akkor ugye nagyon fontosnak bizonyultak abban, hogy keményen felléptünk, több rugalmasságot tudtunk belekényszeríteni, de ezek az eszközök már kimerültek. A második, a pénzügyi időszak második részében nem állnak már rendelkezésre, és akkor kell majd cselekedni, döntének, döntéseket hozni. Ahogy Scholz is mondotta, a a revízióban a vámtételek kiaknázása kérdés lesz, és itt a saját bevételek struktúrára szóló vita fog meghatározni mindent, mit akarunk elérni itt, vajon egy közös jelentést írunk-e az ECON és a költségvetés körében az Európai Unió államháztartási kapacitásai tárgyában, én nem törekszem erre, de el lehet gondolkozni, milyen formában lehet a saját bevételek ügyét kiemelni, és az EU uniót ezáltal jövőképessé és stabilabbá tenni pénzügyi alapokra helyezni saját források révén, összekapcsolva ezeket a forrásokat. Szeretném kérni a taktikásokat még egyszer, hogy a bizottsághoz forduljon, és egy áttekintést nyújtson arról, hogy az értékelés tekintetében az elmúlt időszakban mit végeztek el, és a következő évben hogyan lehet ezt a tervezésbe beépíteni, hogy megfelelő értékeléseket támaszkodva, megfelelő következtetések alapján állva tudjuk az MFF tárgyalásokat, meg az éves költségvetési tárgyalásokat lefolytatni majd. Köszönöm. Super, das werden wir gerne unterstützen. Nos, azt szívesen támogatjuk, és meg is tesszük. Köszönöm szépen, Bőge úr. A módosítók benyújtásának határideje április 25-e 12 óra. Most pedig Winkler úrnak adom ezt a az elnöki tisztet a következő napi rendi pont, megtárgyalásokor. Uh, dear colleagues, so the next uh, item on the... Köszönöm, kedves kollégák! A következő napi rendi pontunk az a 2010-es parlamenti ajánlások végrehajtása. Az ajánlások tárgya a társadalmi és környezetvédelmi standardok, emberi jogok, illetve a vállalati társadalmi felelősség. Megadom a szót Forenza kollégának. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságbeli kollégáknak, és azon más szakbizottságbeli kollégáknak, akik véleményt szolgáltattak a jelentéshez. Különösen az elnyék jelentéstevői meetingnek szeretnék köszönetet mondani a bizottságunk és az Európai Bizottság titkárságának. Uh, itt most egy olyan pontra jutottunk, amikor a benyújtott módosítók tovább gazdagítják ezt az inputot, amit a szociális partnerektől, a civil társadalmi szervezetektől kaptunk. Így tehát azt hiszem, hogy fennállnak a feltételei annak, hogy elgondolkodjunk ezeken a témakörökön, mégpedig úgy, hogy megfelelünk az által témasztott kihívásoknak. Szeretnék itt egy elemre emlékeztetni, hogy beindítsam az eszmecserét a jelentéssel kapcsolatosan. Első ízben történik meg, hogy egy ini jelentést hozunk létre, amely három korábbi jelentés végrehajtására irányul a parlament, a bizottság és a tanács felelősség teljesebbé tétele a cél a 2010 2016 közötti időszakhoz képest az összes újdonságot szeretnénk beépíteni, amelyek ebben az időszakban felmerültek. Bonyolult kihívásról van itt szó, három jelentést kell végrehajtani, és azt kell megvizsgálnunk, hogy az EU kereskedelem politikája mennyire fontos az emberi jogi kihívások tekintetében, a fenntarthatóbb kereskedelem politika kialakítása céljából és a vállalatok társadalmi felelősség vállalása kérdéskörében. Ezen eszmecsere során néhány kritériumot szeretnék felvetni, amelyeket uh, a munkám során használtam. Az első az INI jelentéshez fűződő ambíció. Azt hiszem, hogy itt uh, különösen az NGO-k, a szakszervezetek kívánalmainak kell megfelelnünk, melyekkel konzultáltunk a jelentés elkészítésekor messze tekintő megközelítésmódot kell alkalmaznunk, nem csupán a közvetlen alkalmazhatóságra kell fordítanunk a figyelmet. Tehát akár bilaterális szinten, akár multilaterális szinten foglalkoznunk kell a kulcskérdésekkel, és szeretnék, tehát még egyszer köszönetet mondani az összes kollégának, akik módosítókat nyújtottak be. Azonban nem értek egyet azon módosítókkal, amelyek csökkenteni óhajtják ezt az ambíciót. Nagyon fontosnak tartom viszont azokat a módosítókat, amelyek hatékonyabbá óhajtják tenni az eszközeket, mint például az advisory groups-okat, vagy az emberi jogi záradékok erősítését, vagy a fenntartható fejlődésre vonatkozó módosítókat. A második pontom azt hiszem, hogy nem szabad visszatérnünk az eddig elért vívmányokhoz képest, amit eddig elért a parlament 2010 óta, azt erősíteni, javítani kell, semmiképpen nem szabad gyengíteni. Néhány módosítóra utalnék, amelyek a kötelezettségvállalásunkat a 8 plusz 4 megállapodás keretében gyengíteni óhatják, vagy, azt, vagy akár itt vannak a panasztételi eljárások a szociális partnerek számára, ezeket is erősíteni kell. Meg kell kérdeznünk a bizottságtól, hogy mit tett eddig, ahelyett, hogy ezen eszközök hatékonyságát csökkentenénk. Az utolsó kérdés, amely számomra alapvető, az Európai Parlament erőteljesebb szerepe, akár a hatástanulmányok értékelése, akár a kereskedelmi megállapodások monitorozása során. Azt hiszem, hogy a parlament szerepe a tengelye a munkánknak. Azt hiszem, világos az én véleményem, egy ambíciózus jelentést óhajtok kialakítani, és ugye itt nyilván egy tar- mennyiségi korláttal kellett megküzdenünk, amikor ezt a jelentést létrehoztuk. Ugye itt három jelentés végrehajtásának értékeléséről van szó. A GSP-t illetően azt hiszem két dologban mindannyian egyetértünk, hatékonyabban kell eljárnunk az egyezmények megsértése esetén, és másrésztről pedig a parlamentet, illetve a szociális partnereket be kell vonni a helyzet értékelésébe. A másik pedig a környezetvédelmi rész, Keller kollégának szeretnék külön köszönetet mondani hozzájárulásaért. Azt hiszem, hogy olyan módosítókat nem lehet befogadni, amelyek a parlament kötelezettségvállalását csökkenteni óhajtanák ezen kérdéssel kapcsolatosan. A tiszta energiaforrások támogatása nagyon fontos, hogy elérjük a g 20 keretében kitűzött célokat, illetve a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivezetését. Ezzel kapcsolatosan megállapodásra kell jutnunk. Kirton Darling kollégának szeretnék köszönetet mondani még fontos hozzájárulásáért a CSR-ral kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy az elavult víziót ö, itt félre kell tennünk a CSR-ral kapcsolatosan. Az önkéntes kötelezettségvállalás ugyanis kevéssé hatékony. Természetesen a párbeszéd lehetőségét nem szabad kizárni, mint ahogyan megtörtént ez Banglades kapcsán. Azt hiszem, hogy fontos munkát kell végeznünk még a CSR kapcsán is. Jelentéstevőként szeretném nyomatékosítani kötelezettségvállalásomat zárszóként a tekintetben, hogy várom az árnyék jelentéstevők javaslatait, illetve a kollégákét is. Fontos az a jelentés, nem csupán a jelentéstevő, illetve a bizottság számára, hanem az egész Európai Parlament számára, hiszen tudjuk, hogy a kereskedelem politika fokozatosan jelentőséget nyer az európai szakpolitikákon belül. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák! 219 módosító futott be a jelentéshez vonat, és további 100 a véleményt alkotó bizottságoktól köztük az AFET-től. Most pedig a frakciókhoz fordulok, először a néppárt nevében. Parancsoljon! Köszönöm, eh, kedves kollégák! Eh, eh, Sajfi asszony sajnos nem lehet itt. Ő neki egy hivatalos külföldi útja van, és arra kért, hogy én beszéljek helyette. A jelentés célja az, hogy az Európai Bizottság fellépését 2010 óta történt fellépéseit értékeljük, mérleget vonjunk, és meghatározzuk, hogy milyen további lépéseket kell tenni. Ami a Szajfi asszony módosítóit illeti, itt elsősorban arra emlékeztetnék, hogy a kereskedelem lehetővé teszi azoknak az értékeknek a megjelenítését és védelmezését külföldön, amelyeket az Európai Unióval beleértve az emberi jogok védelmét, társadalmi és környezetvédelmi normák előmozdítását az, hogy a fenntartható fejlődés, mint fejezet benne legyen a kereskedelmi szerződésekbe, az központi fontosságú. E, e, ki fogjuk alakítani, az együtt, ki kell alakítani a nemzetközi szereplőkkel az együttműködést, az ENSZ-el, a WTO-val, az OECD-vel és más nemzetközi szervezetekkel is. Ami az emberi jogok védelmét illeti, nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a kereskedelmi megállapodásokban szereplő emberi jogi klauzulákat ténylegesen érvényre juttassák. Fontos, hogy egy elmélyített és tényleges, valódi értékelésre kerüljenek ezeknek a, ezeknek a megvalósulása, bevonva a parlamentet, illetve a civil társadalmat is. Ezért is Ismételjük meg azt a kérésünket, hogy konzultatív csoportok is eh, részt vegyenek ebben a eh, folyamatban. Eh, Oda kell figyelni az emberi jogok érvényesülésére, a környezetvédelmi és szociális normák betartatására, és ehhez érdemes elgondolkozni további cselekvések kialakításán, amelyeket a partnereknél elindíthatunk, és eh, amelyek révén kiavíthatók az esetleges hibák, illetve megállapodás megszegések. A az emberi jogok, illetve a környezetvédelmi jogok előmozdítása válik ezzel lehetségessé. Eh, az emberek, a gyerekmunka, illetve a kényszermunka elleni fellépést is eh, ki kell eh, domborítani. Emelle, ennek érdekében azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy a kényszermunka és a gyermekmunka elleni rendelkezéseket a kereskedelmi szerződésekben mindenképpen szerepeltessék be fogunk nyújtani módosítókat a vállalatok társadalmi felelősségére vonatkozóan is, és különös tekintettel a Rana Plaza-i tragédia, 2013-as tragédiára, annak e, a jövőben történő elkerülésére. E, és itt a társ, itt ebben a, is megvalósul a vállalatok társadalmi felelősség. Köszönöm szépen, kollega. Most a szocialista frakcióban Gerling a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentőstevő munkáját. A sok módosító mutatja, milyen fontos téma ez a, a képviselők számára. Nekünk, szocialista frakció számára lényegi fontosságú pillére ez a méltányos kereskedelmi politikának remélem, hogy a kompromisszumos szöveg irányába folyó tárgyalások kielégítik a házon kívüli várakozásokat, azokét, akik az emberi jogaink elveit ebben bíznak, és akik ettől függenek, fizikai egészségük, létük függ ezek érvényesülésétől. Ezért olyan fontos ez a téma, és ezért kell felelős módon tárgyalnunk. Szocialista kollégáimmal együtt két módosító csoportot nyújtottam be. Egyik célja, hogy a tervezetet kiegyensúlyozza, hogy tényleg értékelni tudja, mit tett a bizottság, és mit nem tett a bizottság. És itt tudjuk megkövetelni a 2010-es év vonatkozó igényeinket. A másik csoport, módosító csoport pedig a végrehajtás első néhány évre vonatkozó az EU fenntartó kereskedelmi politikai fejezetének végrehajtását szolgál, és azokat az aggályokat fogalmazza meg, amelyek a legfrissebb fejleményeket adódtak, például azokból a tragikus eseményben, amik a Plázában rázán történtek, és az OECD eh, értéklánc felelőssége vonatkozó anyagához kapcsolódik. Nagyon sok jó eh, meglátást láttunk, ám vannak olyan javaslatok is, amelyek hat éve visszadobnának bennünket olyan álláspontokra, amelyeket már a 2010-es állásfoglalásában jóvá hagyott a parlament, illetve ezért lévéne bennünket és nem akarjuk bizony alásni álláspontunkat ilyen módon. Gondoljuk meg tehát ezeket. A kompromisszumos módosítók kialakításának folyamatos most indult el. Remélem konstruktív lesz ez jelentés. Már nagy csúszásban van így és Elfogadhatatlan volna további késedelem vagy felhígítás a fenntartható fejlődés szolgáló rendelkezésekben a vállalati felelősség, vagy a kereskedelmi és emberi jogok tekintetében Malmström biztos asszony a kereskedelem politikát az emberjogi rendelkezések legfontosabbikának ismert el és pirőtásként nevezte meg saját programjában. Legyünk konkrétak abban, mit várunk tőle és a bizottságtól általában. Hogyan gondoljuk ezek a rendelkezések és prioritások, hogyan volnának konkrétan figyelemmel kísérhetőek, bekapcsolva azokat, akiket konkrétan érint mindez, hogy a szavainkból valóban cselekvések legyenek. Köszönöm. Uh, thank you very much for the ECR. Köszönöm az ECR részéről. Zakra Gyil halálnök kollega kap szót. Köszönöm, halálnök úr, kedves kollégák. Mi mindig is a kereskedelem és a beruházások pártja, pártján álltunk úgy gondolom, hogy sok mindent értünk el az emberi jogok, a közös standardok érvényre juttatása területén, és sokat érhetünk, érhetünk el azzal, hogy egyenlő félként bánunk a partnereinkkel, és hagyjuk, hogy beváltsák az ott tett vállalásaikat. Nem örülünk annak, hogy az eredeti szövegben ennyire vonalas megjegyzések találhatók, amelyek alapvetően politizálják a kereskedelmet. Azzal egyetértünk, hogy a monitorozásra és a végrehajtásra, valamint a betartatásra figyelmet kell fordítani a már létező kereskedelmi megállapodásoknál, de politizálni a kereskedelmet a politika eszközévé tenni, az szerintünk nem éri el a céljait, és kifejezetten káros. Mit sértünk ez alatt pontosan? Különösen nem értünk egyet azzal, hogy a eljövendő kereskedelmi megállapodásokat, emberi jogi hatástanulmányok függvényében leszünk csak hajlandóak meghozni, illetve a szociális partnereket bevonását is világosabbá kell tenni, illetve részleteket kidolgozni. Emellett nem támogatjuk a kereskedelmi szankciókat, illetve a megállapodások felmondását, és és a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatban is fogunk módosítókat benyújtani, mert ott is eltérőek a, eltér a véleményünk, de ettől függetlenül szeretnénk továbbra is részt venni a tárgyalási folyamatban, és érdekeltek vagyunk kompromisszumos módosítók létrehozásában is, legalábbis olyan területeken, mint a tárgyalások átláthatósága, a végrehajtása a megállapodásoknak, a GSP plusz mechanizmusnak és egyéb területeknek. Tehát ezzel a reménnyel várjuk a következő árnyék előadói találkozót, és konstruktívan fogunk hozzáállni. Köszönöm. Most a liberálisok nevében Handu Takula következik. Köszönöm, elnök úr. Én Marian Dessan nevében beszélek, aki az árnyék előadónk, de most nincs itt. Szeretném megköszönni a raportőrnek a munkáját. Több mint 200 módosító érkezett be. Az árnyék előadókkal kb. 20 kompromisszum kidolgozására törekszünk és amennyire lehetséges konszenzuális eredményt szeretnénk elérni, egy olyan állásfoglalást akarnánk, amely a 2010-es ajánlásokra épít, eh, amikor is a parlament eh, a bizottságot nagyobb ambícióra szólította fel a CSR eh, célok, tehát a vállalati felelősségvállalás megvalósításában. Vannak bizonyos elvek, amelyeket a módosítóink érvényre kívánnak juttatni, nevezetesen az EU-nak aktívabb szerepet kell játszania az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítása érdekében. Ezek a célok ugye 230-ig vannak kidolgozva, 2030-ig vannak kidolgozva. Emellett fontosnak tartjuk a nők jogainak érvényre juttatását az új kereskedelmi stratégiában is, illetve szisztematikusan hatástanulmányokat kell végezni a kereskedelmi tárgyalások elkezdése előtt. Enne, ezeknek a hatástanulmányoknak ki kell vizsgálniuk a fenntarthatóságot, e, illetve a legkiszolgáltatottabb népességcsoportokra gyakorolt hatását e, a kereskedelmi megállapodásoknak legyenek azok e, például olyan kiszolgáltatott kisebbségek, amelyek eldugott területeken élnek. A az Európai Bizottság készített hatástanulmányokat, de nem rendszeresen. Az európai kereskedelmi politikának hozzá kell járulnia az energiaátmenethez, a zöld, javak termelé, a zöld javak termeléséről szóló kezdeményezést például pozitív lépésnek tartjuk ezen a területen. Emellett az EU-nak az öko címkézés, illetve a nem pénzügyi információk nyilvánosságra jutatása területén is lépnie kell. Ezekkel tudjuk arra sarkalni az európai cégeket, hogy társadalmilag és környezetileg felelősebben járjanak el. Thank you very much. Köszönöm szépen a zöldek nevében. Ská Kelleri a szó. Köszönöm szépen, és köszönöm a kiváló jelentést az előadónak. Néhány módosítót azért beterjesztettünk. Mi szerintünk az emberi jogi klauzulát megkövetelhető, betartatható kell legyen, szankciókkal is akár. Nagyon fontos tehát. Ha komolyan vesszük az új stratégiát, az emberi jogok érvényesülését, akkor ezek kötelező érvényel betartathatóak legyenek. Nagyon fontos ez nekünk. Amit a parlament már ajánlásként megfogalmazott, hogy a kényszermunkával, rabszolgamunkával állt a termékek importvillamát bevezessük, ez régi követelés, fontosnak tartjuk, hogy újra hangsúlyozzuk ebben a jelentésben is, hogy ez még mindig az asztalon levő ajánlás, választ várunk rá. a kereskedelem és környezetvédelem összefüggésében azt kérik a bizottságot, hogy az ENSZ kereteken belül a klímaváltozás elleni politika irányában alakítsa a kereskedelmi politikát, ne azzal ellentétesen, és a bizottság lépjen előre azon a termék alapú a termék és a termelés módja közötti különbségtétel alapján. Itt az elmúlt hat évben volt itt előrelépés, azért figyelembe kéne venni. A parlament követelte a múltban a bizottságtól azt is, hogy a határ adó kiigazítást vegye figyelembe. Ez az eszköz az ITS felülvizsgálat keretében volna mérlegelhető. Hasznos volna ismét felvetni hogy megtörténjen. Végül felhívjuk a bizottságot, hogy EU jogszabályba OECD és ENSZ sztenderdeket építsen be a fenntartható ellátási lánc tekintetében. A kereskedelem politika ezzel is kell foglalkozzon, biztosítva, hogy az emberi jogokat tartsák itt tiszteletben. Mondjunk erről is valamit. Köszönöm. Thank you very much and now for the... Köszönöm. IFDD Tiziana megint. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek munkájáért. Szeretném röviden összefoglalni a vitát eh, a munka, szociális eh, terület eh, munkacsoportját illetően. Szükségesnek tartottuk, hogy egy olyan pontról induljunk ki, amely számunkra alapvető fontosságú, azaz kereskedelmi partnereink tiszteletben tartása és a nyolc alapvető munkajogi norma, illetve az íróegyezmények tiszteletben tartása a partnerek részéről. Ezt be kell foglalni valamennyi bilaterális és multilaterális kereskedelmi egyezménybe a szociális záradék révén, amely ennek végrehajtását garantálja. De egy záradék nem elegendő. Tegnap felszólaltam a munkagyi, munkacsoportban délkorai munkavállalókkal szembeni visszaélések kapcsán és a környezetvédelmi aktivisták legyilkolása okán. Ugye itt van egy szabad kereskedelmi egyezmény Európával, amely ebben védi a jogokat, de nem végrehajtott. Fontos tehát a hatékony végrehajtás és az ellenőrzés meg kell erősíteni a fenntartató fejlődéssel kapcsolatos fejezetet a bilaterális és multilaterális egyezményekben, mi pedig egy mechanizmus révén, amely az ellenőrzésre irányul a szociális partnerek bevonásával, és felelősségre vonást kell alkalmazni a végrehajtás hiányosságai esetén. Van egy másik pont, a bilaterális egyezmények felfüggesztési záradékait aktiválni kell, amennyiben súlyos jogsértésekre kerül sor az szociális, környezetvédelmi jogok, vagy az emberi jogok tiszteletben tartása esetén. Ugyanis semmi nem elegendő, hogyha csak papíron marad és nem hajtjuk végre. Ezen kívül fontos ösztönzőket bevezetni, hogy a vállalatokat ösztönözzük a, társadalmi, a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának végrehajtására. Fontos a korrupció, az elkerülés elkerülése, akár az ellenőrzött és a lányvállalatok esetében is felelősség kell tenni az ellátási lánc szereplőit, ahogyan például a, konfliktusos területekről származó ásványok esetében tesszük. Aztán a VTO miniszteri konferenciája felé, felhívásra fordulunk ezen jogok tiszteletben tartása érdekében, és ugye a munkacsoportban nagy többséggel elfogadtuk ezeket a gondolatokat, remélhetőleg a jelentéstevő is be tudja fogadni őket. Köszönöm szépen. Okay, uh, na. Jó, most pedig képviselőtársamhoz fordulok. Van-e kiegészítő megjegyzés? Ha nincs, akkor viszont a bizottságot illeti a szó rövid megjegyzések formájában reflektáljon. A mondottakra Szilvia Formentini parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm mindazok uh, hozzászólását, aki érdekes felvetéseket tettek, én csak néhány megjegyzést tennék. A bizottság nagy érdeklődéssel követi az önök munkáját a jelentés menetében. A munkajogi, környezetvédelmi, emberjogi kérdések összekapcsolása kereskedelmi politikában fontosnak tartjuk mi is. Köszönöm a jelentéstevőnek és a többi kollégának a bizottság való tárgyalásokban való nyíltságát, ezt nagyra értékeljük, nagyban segíti a munkát. Azt hiszem, a mai vita és a beterjesztett módosítók nagy száma mutatja, mennyire gazdag téma ez. Meg azt is mutatja, mennyire bonyolult a téma. Nem akarok minden módosítóra kikérni most, mert nagyon sok időt igényel, ám milyen kulcsfontosságú pontot azért megjegyeznék a bizottság. Üdvözli azt, hogy elismerik az eddigi eredményeket, a felelős üzleti menet és egyéb témákban több módosító új fejleményeket is érint, amelyeket az idő rövid volt, amiért nem tudtunk az előző anyagban megjelenteni, például a bangladesi kompakt, az egyik, köszönjük, hogy a módosítóban megjelent, és üdvözöljük azt a tényt is, hogy több módosító rámutat arra a munkára, amit a nemzetközi szervezetek végeznek. Ezek úgy fontosságúak továbbra is, ami szempontunkból is üdvözlük azt is, hogy több módosító igyekszik egyensúlyt találni a kereskedelempolitika és más szakpolitika eszköz rendszere és a szakpolitikai konzisztencia fontossága és összehangolás tekintetében, különösen a fejlesztés politika kereskedelmi politika összefüggését kiemelve, és néhány módosító úgy tűnik néhány pontatlanságtól szenved, a mi szempontunkból nézve legalábbis, de szerintem ezek kiigazíthatók lesznek a következő lépésekben amelyek a folyamat következő szakaszaiban majd beállnak. Ennyi szeretnék mondani, mert rövid az idő, még megemlíteném, hogy várjuk a dialógus folytatását. Köszönöm. Uh, thank you very much, and uh, köszönöm. And, uh, to conclude, uh, very briefly. Most nem állunk túl jól az idővel. Now back to our uh, rapporteur, please you have the floor. Raportőrnek adom vissza a szót. De presidente, köszönöm, elnök úr. Próbálok röviden szólni. Ismételten köszönetet mondok az összes hozzászólónak, a DigiTrade-nek, a bizottság titkárságának. Két pontosítás a módszert illetően. Ismétlem számomra fontos, hogy a kompromisszumos módosítók megtárgyalásának szakaszában, ami már zajlik, be legyenek vonva a kollégák, az összes kolléga, ugyanis a téma fontossága okán olyan megoldást kell találnunk, amely a legszélesebb körű egyetértést élvezi. A következő dolog a határidők. Ugye itt rengeteg módosítót nyújtottak be, éppen amiatt, mert alapvető ez ezen három jelentés témája, amelyet most egy ö, ö, jelentésben fogunk össze. Ugye az a javaslat is felmerült, hogy ma szavazzunk is, de azt hiszem, hogy ez a, az eszmecsere ma nagyon fontos a módosítókat illetően itt most, és meg kell várnunk, hogy az összes szakbizottság utolsóként a DROI is benyújtsa a véleményét a jelentésünkhöz. Ez hétfőn történt meg. Ez a határidők meghosszabbodásához vezetett, nem a mi szándékunkból. Azt hiszem viszont, hogy a tárgyalt témák okán szükség volt ennyi időre. Összefoglalva azt, amit a kollégák mondtak, jó magam is meg vagyok győződve arról, hogy a fenntartható fejlődés témaköre központi jelentőségű kell, hogy legyen a jelentésben. Aztán itt van a gyermekmunka elleni küzdelem, ez szintén alapvető jelentőségű, már megjelenik a jelentésben. Amit uh, Kirton Darling kolléga mondott, ahhoz csatlakozva mondom, hogy fontos megőrizni az ösztönzéseket azt illetően, amit a bizottság 2010 óta végzett ezen a területen. A DigiTrade képviselőjének is igaza van, ki kell emelni a pozitív aspektusokat, mint például a Bangladessel kapcsolatos kompaktot. Ezen javaslatokat a kompromisszus módosítókba be fogom foglalni, a fenntartható kereskedelemre vonatkozó javaslatokat is. És Tényleg zárszóként azt hiszem, hogy mindez segíteni fog a végső jelentés elkészítésében. Begin kolléga megszólalásával teljes mértékben egyetértek. A parlamentnek olyan eszközökkel kell rendelkezni, amely, amelyek konkrét hatékonysággal bírnak. Tehát itt nem arról van szó, hogy politizálni kell a kereskedelmet, hanem azt jelenti mindez, hogy ha kötelezővé akarunk tenni egyes eszközöket az emberi jogi záradékokkal kapcsolatosan, illetve a fenntartható, záradékokkal, fenntartható fejlődés záradékokkal kapcsolatosan, akkor szükség van mindenre. Keller kollégának is köszönöm javaslatát a rabszolgossággal kapcsolatos javaslatot illetően, illetve a, az emberi jogi záradékok megsértése esetén a szankciókkal kapcsolatosan, és még egyszer köszönöm Begin kolléga munkáját, illetve az egész szakbizottság munkáját, mert azt hiszem, hogy az íróegyezmény, illetve a felfüggesztési záradék nagyon nagy jelentőségűek ezen jelentésben, de általánosabb értelemben is fontos, hogy a parlament sikra szóljon az emberi jogok, illetve a fenntartható fejlődés mellett. Nagyon sok szólam hangzik el ezzel kapcsolatosan, de a gyakorlatban kevéssé vagyunk hatékonyak. Mi viszont azt akarjuk, hogy az ambíciók a szavak, illetve a tettek között legyen összefüggés, tehát a kereskedelem politika legyen az emberi jogokat előmozdító eszköz. Thank you very much, rapporteur. Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony. A szavazás az Intában a tervek szerint május 23-24. ülésünkön lesz, és aztán majd meglátjuk plenárisra, mikor kerül. Ezzel zárjuk a témavitáját. És most a nyolcas naprendi pont. Úgy leszek nem jól elnöklöm az INTA bizottságot, mert hogy rosszul kezelem az időt, csúszásban vagyunk, de próbáljuk valahogy fölgyorsítani a dolgokat új előretekintő innovatív stratégiák a kereskedelmi és beruházások tekintetében című jelentésünk jól ismerik Malmström asszony kommunikéjét, melyet bemutatott a szakbizottságunkban, kereskedelem mindenkinek címmel tavaly októberben. E stratégia jövője tárgyában saját kezdeményezési jelentés írásáról döntöttünk. Februárban meg is vitattuk már ezt most a jelentéstevő a Begyen asszony mutathatja be ezt az anyagot, tervezetét. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Köszönetet mondok a bizottságnak ezért a dokumentumért, rendkívül érdekes és szükséges is egyben. Köszönöm az elnöknek, a koordinátoroknak, az jelentéstevőknek a belém helyezett bizalmat. Az EU már várta ezt a stratégiai program dokumentumot, nem térnék ki a bizottság dokumentumának szempontjaira, ezzel egyetértek. Inkább jelentéstevőként a hozzájárulásaimról szólnék ehhez. Itt ugye kereskedelem mindenki számára, a felelősségteljesebb kereskedelem politika felé, ez a bizottsági közlemény ö, címe. Hogy ez nem maradjon üres szólam, ezért szeretném kifejteni, hogy a felelősség azt jelenti, hogy beszámolunk a helyzetről, számot vetünk, tehát a felelősség az átláthatósághoz kapcsolódik, amelyet minden szinten alkalmazni kell. Az átláthatósági kezdeményezés a bizottság részéről dicséretes, ezt rendszeresen alkalmazni kell valamennyi nemzetközi egyezmény tekintetében. A parlamenttel és a polgárokkal való kommunikáció állandó és folyamatos kell, hogy legyen folytatni kell a tárgyási mandátumok közzétételének gyakorlatát, hiszen csak a tájékozott ellenőr hatékony. A felelősség azt is jelenti, hogy elismerjük saját szerepünket egy regionális és globális rendszerben, és ennek megfelelően cselekszünk. Az EU kereskedelmi politikája egy nagyobb és komplex keretbe illeszkedik, összhangban kell, hogy legyen a többi külpolitikával. A kereskedelmi döntések súlyos következményekkel járnak, és fontosak a migráció elleni küzdelemben. Az EU-nak nagyon nagy súlya van a globális értékláncban, és ezt a súlyt ki kell használni, hogy az értékeit elő tudja mozdítani, és ehhez nem szabad semmiféle alkalmat elvesztegetni. A konfliktusos ásványok kapcsolatos tárgyalásban is szem előtt kell mindezt tartani. A felelősség azt jelenti, hogy teljesítjük kötelességünket, akkor is, ha ez nehéz. Mert a kereskedelem politikának többet kell tennie, hogy az emberi jogokat előmozdítsa, a szociális és környezetvédelmi normákat úgy szintén, és a vállalatok társadalmi felelősség vállalását egy globális rendszerben, amely szabályokon alapul. Jó lenne, hogyha az összes szabadkereskedelmi egyezményben lennének fe, kötelező fenntartható fejlődési fejezetek. Ezek előirányoznák a biztonsági záradékot, a civil társadalom bevonását, és európai parlamenti képviselőként kérnünk el a bizottságtól, hogy formális vizsgálatokat indítson a jogok megsértése esetén. A kereskedelmi politikának magába kell foglalni a gyengébbeket. A 780 millió ember, akik a szegénységi küszöb alatt élnek, a rengeteg nő, akik nem vesznek részt országok gazdasági életében, nos, ezen stratégiának róluk is szólnia kell. A felelősség végül tiszteletet is jelent a polgárok akaratával szemben, ezért a dokumentumomban megerősített partnerséget kérek a bizottság és az Európai Parlament között. Ez nem jelenti csupán azt, hogy a parlament tehát megfelelő időben tájékoztatni kell, hanem azt is, hogy be kell minket vonni a kereskedelmi politika valamennyi szakaszába, túl a jogi kötelezettségeken, amelyek a szerződésben szerepelnek. A parlament álláspontjának tiszteletben tartása azt is jelenti, hogy a polgárok szándékát tiszteletben tartjuk. A jelenlegi tárgyalásokkal kapcsolatos döntések az európai polgárok akaratát tükrözik, és kell, hogy a bizottság ezeket figyelmen kívül hagyja, ahogyan megmutatta a follow-up dokumentumban is, a TISA kapcsán ugyanis nem teljesítette a parlament kérését a pozitív listákat, illetően a piachoz való hozzáférés tekintetében. Ezen kívül a megerősített partnerség egy egyszerű kérést is tartalmaz. Az eu nak nem kell alkalmazni a kereskedelmi szerződéseket azt megelőzően, hogy az Európai Parlament ezeket elfogadta volna. Kereskedelmi partnereinknek is felelősséggel tartozunk, a multilaterális rendszer a legjobb megoldás a nyitott kereskedelem, a tisztességes kereskedelem és a szabályokon alapuló kereskedelem felé. Itt egy célzott regionális stratégiára is szükség van például Ázsia vagy Latin Amerika tekintetében. A felelősség az európai polgárok felé is kell, hogy irányuljon, akiket védeni kell a kockázatoktól, azok részéről, akik nem tartják tiszteletben a szabályokat és életüket fenyegetik ezáltal. Legyünk tehát szilárdak a kereskedelmi rendszer megreformálását illetően, és kínai piacgazdasági státusz megadása körüli vitában nagyon sok előnyt is jelent a kereskedelem polgárok számára. A kkv csupán 13%-a merészkedik az EU határain kívülre. Ennek az aránynak nőnie kell. A közbeszerzések piacát meg kell nyitni vállalataink előtt, melyek versenyképesek és hatékonyak. A mobil polgáraink jól képzettek, de hogy az előnyeik is élvezik a mobilitásnak, megfelelő kísérő intézkedésekre van szükség, mint kutatás, fejlesztés, oktatás, képzés. A felelősség azt is jelenti, hogy együtt dolgozunk, gondolok itt a velem együttműködésre, mert a hatékonyabb eljárások segíthetnek a hamisítás leküzdésében. Végezetül kollégák, szeretném kifejezni azon kívánalmamat, hogy ezen dokumentum mindenki egyetértésére találjon mert egy bilaterális konzultáció körön túl vagyok, és most pedig várom az önök hozzájárulásait itt az Intában, és aztán várom a módosítóikat is. Köszönöm. Thank you very much, rapporteur. Köszönjük a raportőrnek. Most a politikai frakciók képviselői következnek, mivel mivel majd a módosítók megvitatásakor több időnk lesz megbeszélni ezt a témát, most két percre szeretném szorítani a frakciókat. Daniel Kaspari kezdi. Tisztelt kollégák, szeretnék köszönetet mondani Begin kollégának remek és messze menően kiegyensúlyozott jelentés tervezetéért. Hálás vagyok, hogy sok pontot már megemlített a jelentés tervezetében amelyek a népát számára az elmúlt években fontosak voltak. Hálás vagyok, hogy a bizottság javaslatát kritizálja, amelyet a parlament már legutóbbi jelentésében is megtett. A bizottságtól követeltünk dolgokat, amelyeket eddig nem teljesített, és már előre várom a jó együttműködést, hogy majd beszélünk a lehetséges kompromisszumokról. Uh, Köszönöm szépen. Most pedig a szocialista frakció képviseletében David Martin, parancsolj! Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy további 30 másodpercet kaptam Danieltől. Én is távirati stílusban mondom. Köszönöm a asszonynak. Az együttműködést kiváló volt a munka együtt. A jelentés nagyon jó kiinduló pont számunkra is. a szocialista frakció teljes mértékben elkötelezett a több oldalú kereskedmi rendszer mellett, és a Doha forduló tekintetében a kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat szükséges, de másodrendű megoldásoknak tekintjük. Továbbra is elkötelezett hívei vagyunk a fenntartható fejlődési fejezetek betarthatóságának a civil társadalom bekapcsolásával, az átláthatósága a tárgyalásoknak nagyon fontos számunkra, a TTIP és TISZA példákat követhetjük más tárgyalásokban is. A bizottság erősebben kéne könnyomon kísérje a follow-up révén a végrehajtás az Európai Parlamentet jobban be kéne vonni ebbe. A globális érték tekintetében lényegi fontosságúak ezek a globalizált világban, és ami és a jó társadalmi környezetvédelmi szenderdeket biztosítani kell, elhőtett hívei vagyunk az ásványkincsekre vonatkozó javaslatoknak és a kötelező jellegüknek. Aztán, ami nincs benne a bizottság kommunikéjében, semmit nincs Kínáról, az MES-ről, ehhez kapcsolódó meglep az is, hogy nem hangsúlyozzák jobban azt, hogy a kereskedelem védelmi eszközök reformjára szükség volna, és az is az bennünket, hogy külön kezeljük. És a kotonó utáni keretről sincs semmi szó, holott Afrikával kapcsolatban ez rendkívül fontos lesz. És végül nem gondoljuk úgy, hogy a szélesebb körű témákkal megfelelően foglalkozik a bizottság, mainstream témákkal, hol ezek mainstream még révén meg kéne jelenjenek mind, mindenhol, például a nemek között egyenlőségre kereskedelmi politika minden betületében meg kéne jelenjen. E Köszönöm a konzervatív frakció nevében McLaughlin asszony szó. Uh, thank you, Chairman. I will try to be as brief as I... Köszönöm, uh, a lehető legösszefogottabban kívánok én is beszélni. Köszönöm az előadónak az együttműködő hozzáállását ez a jelentéshez és eh, ahhoz a nyitottsághoz, amit tapasztaltunk a részéről, lesznek még ECRS módosítók. Én úgy gondolom, hogy leginkább a a nyitottabb kereskedelem lehetőségeivel kellene foglalkoznunk, az alacsonyabb vámok, illetve egyéb vámjellegű korlátok eltüntetésének követ, pozitív következményeivel, amelyek különösen a KKV-k életét tudják megkönnyíteni és segíthetik az ő exportjaikat. A mi feladatunk az az, hogy hogyan lehet a helyi e, növekedést és munkahelyeket e, teremteni. E, például itt a prioritásainkat kell áttekintenünk, és azokat a területeket, ahol az Európai Bizottság még többet érhet el a folyamatban lévő tárgyalások során Japánnal, illetve az Egyesült Államokkal illetve e, a digitális szolgáltatásokra is jobban kellene koncentrálni. E, ez egy fontos ágazat számunkra, tehát erre is oda fogunk figyelni, és várhatóak módosítók. E, a már befejezett tárgyalásokra is történik utalás. Mi azt szeretnénk, hogyha ezek ténylegesen életbe léphetnének a SZITA és a Szingapur úgy gondoljuk, hogy ebben a bizottságban további beszélgetésekre van szükség erről a dossziéról, tehát igazándiból nem tudok most végleges elköteleződést megfogalmazni. Az etikai kereskedelem, illetve a, az élővilághoz kapcsolódó termékek vonatkozásában szintén várhatók, módosítók. Egy pozitívabb, ambiciózusabb jelentést szeretnénk látni, egy olyan erős jelentést, amelyet minden frakció támogathat, és nagyon erős jelzést küld a bizottság számára. Köszönöm. Most a liberálisok nevében. Uh, Köszönöm az én olvasatomban a pozitív aspektusai a kereskedelemnek messze túlszárnyalják a negatív aspektusait. Én üdvözlöm az első vázlatát ennek a jelentésnek, és azt szeretném, hogyha a pozitív tónusú lenne a jelentés majd a végén az innovatív kereskedelmi lehetőségeket ki kell, ki kell domborítani a jelentésbe, például a kereskedelem digitális dimenziójáról kell beszélni, a szolgáltatásokról többet beszélni, eh, illetve a 21. századi kereskedelmi megállapodások szükséges kellékeiről. Szerintünk kiegyensúlyozottabbá kell tenni a jelentéstervezetet, nem csak az iparra, illetve Európa újraiparosítására kell koncentrálni, hanem az új technológiás ágazatokra is, ahogy az már elhangzott. Nyilván a, szarap, a, a szabályoknak fontos szerepe van, itt több hangsúlyt kell fektetni a multilaterális szabályrendszerekre. Ami Kínát illeti, fontos téma a Kínával való kereskedelmi kapcsolatok, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az év végéig a problémák ott megoldódni látszanak, miközben itt most egy hosszú távú bizottsági kitekintést akarunk adni. Ami a TTIP tárgyalásokat illeti, mi a sikeres befejezését várjuk ezeknek a tárgyalásoknak, és reméljük, hogy ezt fogja majd hangsúlyozni ez a jelentés is. E, külön üdvözlöm azt, hogy a KKV-k szerepét a raportőr kiemeli, és várhatók ezen a területen módosítók tőlünk. Köszönöm. Most Helmut Scholznak fogom megadni a szót a GUE nevében. Uh, thank you. Um, uh, Ich würde auch... Köszönöm, én is szeretnék gratulálni vennék és megköszönni munkáját, amely széles körű témákat önt egybe. Én csak távirati stílusban kommentálnék néhányat. Először is a méltányos kereskedelem témájában újdonság az, hogy a bizottság kereskedelmi stratégiában ez szerepel, még jobban ki kéne emelni. És a bizottság magától értetődőnek komolyan kell vegye a partnereket. A partner viszony érvényesítésével ezekben az tárgyalásokban. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnök a konkrét és explicit példákat, amelyekre utalni, és le, mi frakcióként egy sor módosítót fog beterjeszteni amelyekben vagy megpróbáljuk mélyíteni az egyes kiemeléseket, vagy más irányokat is megjelölünk. És a kereskedelmi stratégia összekapcsolása, vagy alakítása a multilaterális szinten nemzetközi Európai Uniós politika tekintetében meghatározva azt, e felé kell haladjunk, és itt figyelembe kell venni a demográfiai elemeket 2050-ig. Csak 480 millióval lakóval lakóval bír, még Afrika 3,5 milliárddal, Ázsia, Latin Amerika, tehát teljesen más kereskedelmi áramlatok indulhatnak be, mint ahogy ma tervezzük a kereskedelmi stratégiát. És Kínára vonatkozóan, igen, úgy gondolom erőteljesebben kell fogalmazni itt, ám a piaci piacgazdaság státusz egy komoly lépésében az irányban. Felelősen kell partnerként tárgyalni a nagy, legnagyobb partnerekkel a kereskedelmi politika együttműködés tekintetében is, és a végén pedig még egy pont, a költségvetésről már beszéltünk, szerintem végig kéne gondolni azt is, hogy a költségvetési politikában hogyan lehet megjelenteni kereskedelmi politikai érdekeket és eszközöket. Köszönöm. Uh. Köszönöm szépen, Helmut. Bejelentem, hogy két perccel már a tolmácsok türelmi idejében haladunk. Most a zöldeknek adom meg a szót, Köszönöm röviden. Jannik nem tud itt lenni, árnyékelődünk az ő mondandóját olvasom fel, de szerintem először is meg kell köszönjük a jelentéstevőnek a munkát. Beteresztünk is módosítókat majd, egyrészt arról, hogy meg kéne változtatni a paradigmát, mert szerintük a kereskedelmi politika nem oldja meg a belső gazdasági problémákat, átláthatóság, demokrácia, tekintetben többet tehetnénk, fenntartható globális értékláncok, itt is többet eredményesebb intézkedések, van szükség, hogy biztosítsuk azt, hogy az beszállítói láncok felelős módon alakuljanak, és a sok több oldalú módszertan is nagyon fontos számunkra, úgy gondoljuk, nem szabad engednünk ebből, és a VTO kell, hogy a középpontjában legyen a stratégiáknak. Ennyi volna szuper rövidséggel, sok oldal összefoglalója. Ez irányba húznak majd a módosítóink. Köszönöm. Köszönöm szépen. A képviselők köréből egy kollega kért szót Morál kollega parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, ez egy nagyon érdekes jelentés. Arra kell, hogy ösztönözzen minket, az én bizottság tagjait, hogy hívjuk meg az Európai Bizottság, hívjuk fel a bizottságot egy intellektuális forradalomra a kereskedelmi politika területén. Ha továbbra is ugyanígy folytatjuk, ezt egyébként a jelentéstevő is kifejti, ez nem megy, a polgárokat most már teljes átláthatósággal be kell vonni a kereskedelmi tárgyalásokba. Malmström asszony némi előrelépést jegyez az elügyihez képest, de még van tennivaló, hogy a szavakról áttérünk a tettekre. A tisztességes kereskedelemről van itt szó, nem csupán a szabad kereskedelemről, hanem szabályok, normák betartásával való tárgyalásról. Három dolgot szeretnék megemlíteni. A biztos szavaiban gyakran elfeledkezik pontos dolgokról, mezőgazdaság, ipar. Először is elővigyázatosnak kell lennünk a TTIP, a CETA, a Mercosur, Új-Zéland, Ausztrália tárgykörében. Óvatosságra kell intenünk a bizottságot, hiszen vannak érzékeny mezőgazdasági termékeink, tej és hús, marhahús. Aztán arra is szükség van, hogy Kína piacgazdasági státuszát a figyelm középpontjába helyezzük. Az idő szorít, az Európai Parlamentnek világos álláspontot kell elfoglalnia, nem kétértelműt. És egy harmadik dolog, egy személyes vélemény, a közbeszerzési piachoz való hozzáférés. Egyre fontosabb ez a témakör. A partnereink, ha nem akarják megnyitni a közbeszerzési piacukat, akkor mi, európaiak, legyünk annyira intelligensek, hogy mi is gondoljunk egy Buy European Act-ot. Azt hiszem, hogy itt a jelentés kapcsán lesz alkalom arra, hogy elmélyült vitát folytassunk, amely az egész parlamentet bevonja. Köszönöm. Igen, Köszönöm kollégák, és akkor most megadom a szót a kereskedelmi főigazgatáság nevében Jan Fulbrechtnak bizottság részéről. Még mindig egy folyamatban levő munkáról van szó. Kérem, hogy fogja rövidre mondani valóját, mert az időből kiszaladtunk. Köszönöm, nem tudom, hogy másfél, év, másfél perc alatt intellektuális forradalmat tudok végrehajtani. itt, ha csak tényleg csak annyi időm van, először is Begin asszonynak köszönöm a munkáját, illetve a kollégáinak is, és Néhányat kiemelnék azokból a dolgokból, amik elhangzottak, sajnos nem mindennel tudok ilyen rövid időt foglalkozni. Ami az átláthatóságát illeti, szerintem komoly eredményeket értünk el az elmúlt években, és valóban ez a kereskedelmi stratégiánk egy fontos eleme. Martin úr is eh, beszélt erről, tehát például a tárgyalási mandátumok nyilvánosságra hozatala, Eh, a eh, civil társadalommal való párbeszéd, amit hogyha megnézzük az 5-10-15 évre visszamenő eh, dolgokat, akkor Hongkong és Hongkong idején azt gondolom, hogy nem álltak ilyen jól a dolgok, tehát nagy lépéseket tettünk meg és azt hiszem, hogy ezt ebben a házban is elismerik. Ami a nemek közti egyenlőséget illeti, megint csak Mártin úrnak is címezve, ezt is nagyon fontosnak tartjuk, ami a tisztelt illeti, ezt továbbítom az illetékes kollégáknak, ami pedig a korrupció elleni küzdelmet illeti, ott örülök annak, hogy ez a ház is támogatja a korrupció ellenességet. Az, hogy mindent rövid idő alatt meg tudunk-e oldani, azt eh, nem ígérhetem meg, de eh, a noszogatást mindenképpen bátorításnak vesszük. Ami Gaspari urat illeti, eh, módosítókról beszélt, és pozitív megjegyzéseket tette, ezt köszönjük ami Márten úr multilaterális rendszerről elmondott véleményét illeti, illetve javaslatát, ezt megpróbáljuk majd, egyébként Keller asszony is említette, ami pedig a végrehajtási menetrendet illeti, ez Mártin úrnál hangzott el megint csak, a Trade for All számunkra is fontos, ugyanakkor egy kis idő kell ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, de mindenképpen dolgozunk rajta, ami Kínát illeti, Ehm, ez eh, olyan magas szintű politikai kérdés, hogy leginkább Malmström asszonynak hagynám meg, holnap úgyis erre jár és eh, de mindenképpen leírtuk az itt elhangzott megjegyzéseket. McLarkin asszony a digitális szolgáltatásokról eh, beszélt. Ehm, Genfben a Nairobi utáni kontextusban az az egyik legfajsúlyosabb kérdés, tehát nyilván nem marad le a napirendről, a pozitív és a negatív viszonyáról beszéltek képviselők, hogy a pozitív elemek többségben vannak, és talán igazándiból módosítókkal ezt még erősebbé lehet tenni. Ez nem azt jelenti, hogy alábecsüljük azokat a negatív aspektusait a nemzetközi kereskedelemnek, amelyek esetleg azonosíthatóak, de remélem, hogy a többség egyetért a bizottsággal abban, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások preferálása az pont azért történik, mert tudjuk úgy csinálni a dolgokat, hogy a pozitív elemek messze eh, fajsúlyosabbak legyenek, mint a negatívak. Eh, Scholz úr megjegyzését szintén feljegyeztük a demográfiáról, igazándiból, eh, ahogy mondtam, eh, intellektuális forradalmat nem tudtam itt eh, két perc alatt végrehajtani. Köszönöm a tolmácsoknak, hogy megadták ezt a kis plusz időt, lehetőséget. Köszönöm, most pedig a raportőrnek adom meg a szót. Záró megjegyzések. Szóval, Köszönetet mondok önnek, elnök úr, de mivel nagyon kevés, mert az időnk csak További köszönetemet szeretném nyilvánítani valamennyi kollégának a hozzájárulásért, a nyitottságukért. Bizonyosan még elmélyültebb együttműködési munka vár ránk a következő találkozók során. Jó lenne, ha a következő vitán, amire itt kerül sor az Intában, egy kicsit több időt szánhatnánk erre az eszmecserére, amely egy kicsit rugalmasabb időbeosztást igényel. Köszönöm. Very much. Uh, deadline for tabling. Köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje április 25-e dél. Most ezt az ülést lezárom emlékeztetve önöket arra, hogy ma délután 15 órakor folytatjuk a munkánkat, és itt lesz a kanadai külkereskedelmi miniszter Christian Freeland. Tehát ma délután 3 órakor köszönöm a tolmácsoknak a plusz időt.